magasságra repülj. Édes galambomnak gyenge vállára ülj. Vidd el, madár, vidd el, lelemet vidd el, apámnak, sanyámnak, jegybéli mátkámnak. Ha kérdik, hogy vagyok, mondd meg, hogy rab vagyok. Szerelem tömlőzben, térdig vasban vagyok. Rab vagy, rózsám, rab vagy, beteg vagyok. Mikor eljössz hozzám, akkor meggyógyulok. Kedves legény, jól megragd a szekeret, Sajú tüske, böködi a tenyeret, Mennél jobban, böködi a tenyeret, Annál jobban, ragd meg a szekeredet. B. Vezit ment szántani, Ott hagyta a csizmáját pakolni, Kilenc kovács nem merte elvállalni, Egy se tudott rózsás patkót csinálni.